Elnök úr, nem szavaztam az irányelvre, mert úgy gondolom, nem képez igazságos kompromisszumot a szerzői jogok tulajdonosai és az internet felhasználói között. Más megoldások lehetővé tették volna ezt a kompromisszumot, de a parlament többsége és a szerzői jogok tulajdonosai alábecsülték véleményem szerint az úgynevezett upload filterekben rejlő kockázatokat, és semmibe vették a kritikákat. Ez szerintem nagyon súlyos hiba. A szerzői jogi ö, jogok tulajdonosai rá fognak jönni arra, hogy ez az irányelv nem hozza meg a remélt eredményeket, és a gazdasági hatalom monopolizálását segítjük csak elő ezzel az irányelvvel. Sok olyan fiatal, aki szeretne a közös európai eszméért harcolni, most csalódott. Köszönöm, Harkin asszony. Köszönöm szépen, a mai nap egy jó nap volt. Az Európai Parlament ugyanis megvédte a művészek, az újságírók, a tartalmak létrehozóinak jogait a kreatív ágazatban, és lehetővé teszi, hogy megfelelő ellentételezést kapjanak a munkájukért. Ezt úgy érjük el, hogy szerzői jogokat biztosítunk a munkájuk számára, olyan esetekben, amikor a digitális platformok nyereséget merítenek az ő munkájukból. Ez egy győzelem, a digitális, nagy digitális platformok nem tudnak majd nagy ö, nyereségre szert tenni, úgy, hogy kizsákmányolják a, az újságírók és művészek munkáját. Úgy gondolom, hogy a parlament ma végre eleget tett azoknak, akik követelték jogaik megvédését, és végezetül továbbra is dolgoznunk kell az Európai Unió kiépítésén, és biztosítanunk kell ennek keretein belül a munkavállalóknak járó megfelelő bérezést. Úgy, hisz, úgy hiszem, hogy a kreatív ágazatban sikerült ma érvényre jutatnunk ezt az elvet itt a parlamentben. Köszönjük, Omar Zsé képviselő. Merci. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Meg kell védeni a szerzőket, és meg kell állítani a, azokat, akik eh, megsértik a szerzői jogokat. Nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk arra, amit az egyetemi világ dolgozói mondanak, és figyeljünk oda azokra az európai milliókra is, akik a világháló szabadságáért aggódnak. Nagyon fontos az, hogy eh, megvédjük a szólásszabadságot, illetve a tudás megosztását. Masszívan szűrik ugyanakkor a tartalmat, és erről szól ez az irányelv. Én azt gondolom, hogy rendkívül rosszat tesz a szabadságnak ez az irányelv, és alapvetően egy kulturális cenzúráról van szó. Ezen már túl kellett volna lépnünk, már rég elmúlt a cenzúra kora, ez múlt századbeli módszer. Kérem szépen, fontos, hogy tudjuk, hogy miért kell harcolni, mi a, mi a célunk. Egy újfajta internetre van szükség, amely valóban védi a szerzőket, és amely tényleg elér azokat a célokat, amelyekért érdemes küzdeni. Köszönöm szépen, Kelly úr következi. Köszönöm szépen. Ma az lett volna a legegyszerűbb, hogy tartózkodunk, és vagy nem szavazunk. De az én stílusom nem ilyen, én mindig szavazok, és különösen, hogyha bonyolult és vitatott a téma, és különösen, hogyha jogalkotásról is szükség van, szó van, egy jól működő digitális belső piac érdekében. A jogtulajdonosok, tartalomteremtők, újságírók megérdemlik, hogy megfelelő díjazásban részesüljenek. Az ő jogaikat kívántam ma is védeni. Ez az irányelv valamelyest csökkenteni fog azon a szakadékon, ami a tartalmak és megfizetettségek között húzódik, és nem csak a nagy cégek fognak profitálni ezen túl a tartalmakból, hanem a szerzők is. Ezt hosszú távon kellene így tervezni, megfelelő támogató intézkedésekre van szükség emellé. Egy szerzőt, tartalomteremtőt sem szabad diszkriminálni. Ezt persze minden majd a végrehajtáson múlik a tagállami szinten. Köszönöm szépen. Három év munka előzte meg ezt a dokumentumot, és a digitális kor megfelelő szabályozása megint elmaradt. Én nem tudtam támogatni ezt a dokumentumot, és szomorúan veszem tudomásul, hogy a polgárok hangját megint nem hallgatták meg. A digitális technológiák jelentősen ostromolják a demokrácia kapuját. És ezért új megközelítésre van szükség. A propaganda kiszűrésének nem ez a módja. Ma már automatikusan is létre lehet hozni tartalmakat, nem kell hozzá szerző sem sokszor. Fordítások is most már lassan így jönnek létre. És a jogtulajdonosoknak persze garantálni kell a jogaikat, de nem ilyen posztkommunista módszerekkel. A kommunizmus utáni időszakban a copyright gyakorlatilag cenzúrát jelentett, és ez most is így van, úgy látom, ezért is szavaztam nemmel. Ronen Lerner asszonynak adok szót. Tisztelt elnök úr, nagyon sok szakértő kritizálta ezt az irányelv tervezetet. És nem vagyok meggyőződve sajnos magam sem, a szöveg egyes részeiről. Ugye a paródia kicsúszik a cenzúra karmai közül, és számos ilyen kategória van még. Nehéz lesz ilyen körülmények között, illetve hát most is nehéz már a kis és középvállalkozásoknak növekedni. A hírekre vonatkozó szabályozás oda vezethet, hogy tovább torzul, korlátozódik a hírforrások gazdagsága. A jogtulajdonosok jogait persze védeni kellene, de nem így, és ezért ezt az irányelvet sem tudtam támogatni. Köszönjük szépen. Szosznyerc kolléga kapszol. Köszönöm szépen. Hát én mindig is megmondtam, hogy nem kellene csatlakozni az Európai Unióhoz. De ha valakinek a kezébe adunk egy ostort, akkor nem számíthatunk arra, hogy nem fogják használni ezt az ostort rajtunk. Két ostorral ütlegelnek most már minket, egyik a varsói ostor, a másik a brüsszeli ostor, elveszítjük a szabadságunkat, Miért fogadtuk el ezt a jogszabályt? Nincs elég művész, nincs elég író? Vagy, e, vagy éheznek az írók? Erről szó sincs. A lehető legjobb a művészetek helyzete, a kreativitás robbanásának vagyunk tanúi. Ez az egész csak egy ürügy arra, hogy a világ utolsó szabad területére is rátegyék kezüket a bürokraták. Az önszabályozó internet mindenki számára itt a parlamentben egyfajta veszélyt jelent, pedig a világ működhetne a parlamenti jogalkotók nélkül is. Polcsák képviselő talán a legegyszerűbb módja annak, hogy válaszoljunk erre a szavazásra, vagy reagáljunk rá, az volt, hogy távol maradjunk a szavazástól, talán ez lett volna a legegyszerűbb megoldás, de ez túl egyszerű lett volna. Úgy gondolom a tulajdonjogok a szerzői tulajdonjogok birtokosai igényt tarthatnak ellentételezésre a munkájukért, másrésztről biztosítani kell a megfelelő körülményeket a licenszek tulajdonosai számára is. Megpróbáltunk egyensúlyt teremteni, és nagyon sajnálatosnak tartom a mai eredményt. Nem lehetett ugyanis szavazni módosítókról. A 11-es cikk szerintem kiegyensúlyozott, de a 13-as cikk oly mértékben megváltozott a háromoldalú egyeztetések alkalmával, hogy az már nem felel meg az elvárásainknak. Ezt valamilyen módon korrigálnunk kellett volna, de az eljárási szabályok miatt, illetve a szavazási eljárás miatt ez nem volt lehetséges, ezért tartózkodnom kellett végül. Mamikins képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr! Gratulálni szeretnek, szeretnék magunknak. Megszavaztuk az internet cenzúráját. Nevezzük nevén a dolgokat. Ez cenzúra. És nem tudom, hogy miért tapsolták meg a kollégák fosszurat, amikor elfogadtuk az irányelvet itt a parlamentben. Én Régner asszony javaslatát támogattam, nevezetesen, hogy tegyük lehetővé a módosítókról szóló szavazást, és hát gratulálok még egyszer. A Szovjetunió és Észak-Korea irányába mozdultunk el ezzel. A szerzők semmit nem kapnak majd, mert a nagy cégek teszik majd zsebre a pénzt. A lett tévében volt egy műsor, cenzúra nélkül volt a címe, de itt most cenzúra lesz, és még kelet-európaiak nagyon is jól tudjuk, hogy ez mit jelent. Nem tudom, hogy hogyan lehet ezt majd korrigálni. Itt a cenzúra kora. Köszönöm szépen. Most átérünk egy másik jelentésre, mégpedig az afrikai eredetű személyek alapvető jogai. Kienge asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először fordul elő az, hogy Európa elismeri az, hogy rasszizmus folyik Európában az afrikai, lesz, afrikai származású emberekkel szemben. Egyre több ilyen ember él Európában. Úgy gondolom, hogy ez az első lépés egy inkluzívabb, multikulturális társadalom felé, és ilyeténképpen egy tisztelet teljesebb, tisztelet tudóbb társadalom felé, ahol nem létezik már a rasszizmus. Köszönöm szépen. Nézzük a következő jelentést. Ez pedig a Kofod Niedermeyer jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adó elkerülésről, illetve az adó csalásról. Makovei asszony. Köszönöm szépen. A pénzmosás évente 110 milliárd eurónkba kerül. Ez mit jelent? Ez az európai GDP 1%-át jelenti pontosan. Emellett a pénzmosási ügyek jelentős hányada határokon átnyúló jellegű. Globálisan 1,5 billió euróról beszélünk. Elfogadtuk tavaly az ötödik pénzmosás elleni irányelvet, megfelelő jogi kerettel rendelkezünk tehát a pénzmosás elleni küzdelemhez. 2020 január 1-e a megvalósítás határideje, de Romániában még a negyedik pénzmosás ellen irányelvet sem valósítottuk meg, sem hajtottuk végre, ezért az Európai Bizottság szegési eljárást indított a végrehajtás elmaradása és a jogsértések miatt Romániának sürgetően cselekednie kell, azért, hogy az európai irányelveket mielőbb és megfelelően végrehajtsuk, máskülönben különben nem lehetünk EU-s tagállam. Gondoskodnunk kell arról, hogy az összes EU-s normát megfelelően végrehajtsuk. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Lehet, hogy legális, de nem erkölcsös, nem helyes, ami történik. A szupergazdag, globális gazdagok az egész világon kialakítottak egzotikus adóparadicsomokat. Ezt a gyakorlatot azonnal be kell fejezni minden font, amit nem fizetünk be adóként, az pénzt veszel a rendőrségtől, a kórházaktól. Kérem szépen, ez rendkívül igazságtalan azokkal szemben, akik bérből fizetésből érnek, és akik befizetik az adóikat. Nagyon fontos az, hogy az EU és más intézmények megpróbálják elérni azt, hogy nyomást gyakorolnak és igazi szabályokat hoznak. Függetlenül attól, hogy a Brexitnek mi a véleménye, ilyen szabályokra van szükség. Jó lenne, hogyha nem lenne lefelé irányuló adóverseny is. Köszönöm szépen. Mannur következik. Köszönöm. szépen, elnök úr. Öt évvel át küzdöttünk ezzel a szöveggel a szakbizottságokban. Az adó elkerülés, adócsalás elleni harcban milliónyi dokumentumot gyártottunk, meghallgattunk számvevőket, whistleblowereket, újságírókat, és persze képviselőket. És ne felejtsük, hogy ezek közül voltak, akit meggyilkoltak. Tehát továbbra is küzdenünk kell a pénzügyi csalások, pénzmosás ellen. Szükség lenne az országonként megírt jelentésekre és több tagállami együttműködésre. És az adóügyekben az egyhangú döntéshozatalra. Zrajevszki kollégának adok szót. Köszönöm szépen! Ha tudom, hogy mit mond az előttem szóló, nem jelentkezem, mert szinte szó szerint ugyanezt akartam elmondani, amit csak annyival egészítenék ki, hogy az egyéves munka után arra törekedtünk, hogy magunk is ezen javaslatok szerint működjünk. Sikerült sok kompromisszumot kötni, és szerintem végül elfogadhatóvá vált a szöveg, mindenképpen előrelépést jelent. De túl sokáig tartott a folyamat. Az ilyen munkák sebességét jelentősen növelni lehetne, a hatékonyabb lenne a működésünk. Köszönjük szépen, Rozáti úr! Köszönöm szépen! tételen vettem tudomásul, hogy a jelentést a parlament elfogadta. Helyesen döntöttünk, és örülök annak is, hogy a párt vonalakon túlmutató volt a támogatás. Nagyon szorosan együttműködtem a jelentés íróival, és így sikerült a pártpolitikai spektrum széles körét magunk mögé állítani. Most a labda a tagállamoknál lesz. Kezdetől fogva mi tartottuk magunkat az eljárási elvekhez, és az adóelkerülés, a pénzmosás elleni harc volt a fő prioritásunk a szöveg megakatásakor de az is, hogy a polgárok érdekeit szolgáljuk. Jezlov Fiatka asszony, köszönöm szépen elnök úr a szót. A pénzmosás és egyéb pénzügyi bűncselekmények nem csak az Európai Uniónak okoznak kárt, hanem elsősorban a tagállamoknak. Az adócsalás, az adó elkerülés hatalmas jövedelem kiesést okoz. Az egyes tagállami adó felügyelő szervek sajnos nem működnek kellőképpen együtt, és nem osztják meg az információt egymással. Ez az egyik probléma. Továbbá az is gond, hogy egyes kormányok hát nem igazán hatékonyan lépnek föl az adóelkerülés ellen, hogy fogalmazzunk finoman. A kis és középméretű vállalkozások nem engedhetik meg maguknak, hogy mindannyian adó tanácsadót alkalmazzanak. Ezért kell úgy megalkotni a szabályokat, hogy azok érthetőek, áttekinthetőek legyenek. A jelenlegi szabályok már nem töltötték be jól a szerepüket. Jó, hogy európai rangra emelkednek azok a szabályok, amelyeket egyes tagállamok már régóta szorgalmaznak. A mai szavazáskor én megszavaztam a jelentést. Köszönöm szépen, López Bermejo asszony következik. Gracias, president. Köszönöm szépen, elnök úr. Az adóelkerülés olyan téma, amely rendkívüli módon káros a gazdaságnak, illetve az a jólét számára is nagyon komoly hátrányokat jelent az, hogy nem egyértelmű, nem egyenlőek az adóterhek mindenhol, illetve az adó igazságszolgáltatás is, azt gondolom, hogy felháborított nagyon sok embert. Nem engedhetjük meg azt, hogy minden adóterhet csupán a középosztály, illetve a bérből fizetésből érők fizessenek. Egyértelműen romlott a helyzet ilyen szempontból a társadalmainkban azzal, annál a hamis örügynél fogná, fogva, hogy a beruházásokat segítik majd a multinacionális cégek, megengedték nekik gyakorlatilag, hogy ne fizessenek adót, és ez nagyon rosszat tesz például a szociális politikáknak. A TAX 3-as bizottság nagyon jó munkát végzett, és egyértelművé vált, hogy a nagyvállalatok olyan pénzügyi stratégiákat alkalmaznak, amelyek alapján gyakorlatilag el tudják kerülni az adófizetést. Ez egy hatalmas joghézag, és sajnos pontosan azok nem fizetik be az adóikat, akiknek a legnagyobb kötelezettségeik lennének. Nagyon sokféle adómodell van Európában, ezért verseny alakult ki, ezt pedig kihasználják a nagyvállalatok egyetlen céllal, hogy minél kevesebb adót fizessenek. Ezen verseny logika azt gondolom, hogy mindenkinek káros. Előbb vagy utóbb még alacsonyabb adó kulcsok születnek, és gyakorlatilag egy nagyon káros verseny alakul ki az európai társadalom többsége számára. Jó lenne, hogyha a tagállamok végre tennének valamit azért, hogy megvalósulja mindaz, ami ebben a jelentésben foglaltatik. Jó lenne, hogyha csökkenne az emberek dühe. Minimumot kell kikötni. Nagyon fontos az, hogy az európaiak legalább a közszolgáltatásokban, illetve a közigazgatásban megbízzanak. Ilyen szempontból nagyon pozitívnak tartom ezt a jelentést. Köszönöm szépen! Most délután háromig berekeztem az ülést.